jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és ilyen nagy érdeklődést mutatnak a ma esti témánk iránt. Kérem, hogy mindenki foglalja helyet, és elkezdjük az ülésünket. Az MV és az ITRE kollégákat üdvözlöm. Ez egy közös ülés, az Energiaunió irányítása a téma. Két jelentéstevőnk van, Turmes és Rivászi képviselők, az előadók, de sajnos Rivászi asszony nem tud itt lenni, Turmes úr fog az ő nevében is felszólalni. És itt van kedves elnök nekünk az ITRE bizottságtól, Buzek úr is. Tehát Buzek úrnak adom meg a szót, hogy mondjon néhány szót erről a témáról. Nagyon nagy kár, hogy Rivas asszony nincs itt. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök, az ITRE és az ENVI bizottság tagjait. Ez egy nagyon fontos dosszié, ugyanis az Energia Unió irányításáról van szó, azokról a hidakról, amely összeköti az Energia Unióval kapcsolatos különböző szabályokat, megújuló energia hatékonyság többek között, és a bizottságnak, a parlamentnek is nagyobb hatáskört biztosít, hogy tovább vigyük az energia átmenetet. Ilyen szempontból tehát nagyon fontos ez a jogalkotási javaslat, Hát összeköti a különböző ágazati területeket, megülő energiák és így tovább a megkapták eh, a eh, jegyzőkönyv, előző ülés jegyzőkönyvét 2017. június 21-ről van szó. Köszönöm szépen Valán asszonynak is azt, hogy együtt elnököl velem, és az előadókkal fogjuk kezdeni. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy hallottuk, az előadókkal kezdjük. Turmes úrnak adom meg először a szót, 6 percet kap. Köszönöm szépen. Csak két-három percben szeretnék szólni, és majd átadnám a szót a többieknek. Én már szinte nem is vagyok itt nagyon sokáig futballoztam is, és a liberális pozíció volt mindig az enyém. Tehát én inkább szeretnék néhány kérdése majd válaszolni az önök kérdésére, és éppen ezért lerövidítem az előadásomat. Ezen a hétvégén mind azok, akik nem jutottak el Floridába és máshová, azokkal kapcsolatosan is úgy gondolom, hogy azok is, és a politikai döntéshozók is megértették, hogy a klímaváltozás mennyire komoly. Ez nem arról szól, hogy a kínaiak az európai part teszik tönkre, itt egy nagyon-nagyon komoly probléma előtt áll az emberiség. Nagyon sok a tudományos, irodalmi tanulmány ezzel kapcsolatosan. Már 98-ban a német Bundestag egy dokumentumot tett közzé a klímaváltozással kapcsolatosan, és már abban a dokumentumban voltak olyan paragrafusok, olyan bekezdések, amelyek azt, arról szóltak, hogy ha a tenger felmelegszik több mint 23-25 fokkal, akkor meglátják, hogy mi történik majd, és most ez történt meg ezen a végén. Nagyon-nagyon sok időt vesztegetünk már el. A klímaváltozás egy hatalmas, volumenű probléma. Itt nem arról van szó, hogy 2050-ben nullához közelítünk-e vagy nem, vagy mi lesz a különböző területeken, azt látjuk azt, hogyha az iskolában jól megtanultuk a matematikát, akkor látjuk azt, hogy a volument csökkentjük, akkor figyelembe kell venni a következményeket. A klímaváltozás arról szól, tehát, hogy az elkövetkezendő tíz évben és az években mindenképpen sokkal nagyobb költségvetése van szükség a klíma területén, és fontos az, hogy a, kár, a kármon költségvetés és az emissziós költségvetés nőjön. Én úgy gondolom, hogy optimizálni kell ezt a ö, dossziét. Az egyik a gazdasági optimizáció. Én azt javaslom, hogy makroregionális partnerkapcsolatokat alakítsunk ki. Hogyha ha például a Balti tenger kapcsolatosan ugye az észt vagy a finn mm, tengereken van a szél, vagy szél energiánk van, akkor az az egész uniót érinti. Például ugye a balti tenger, aztán a te, lengyel tengert felépíthetünk nagy, olcsó szél energiát biztosító területeket. Romániában is nagyon sok a szél, és például segítheti szélenergiával a többi országot. A második javaslatom, és ne legyenek illúzióink, itt a konszenzusra van szükség a politikában is. Technológiai szintű változásra van szükség a közlekedés területén változás van szükség a társadalom terén, a társadalmi konszenzusra van szükség. Ne legyenek illúzióink, hogy a kormányok majd mindezt megoldják. Michel és jó magam azt javasoljuk, hogy a partnerkapcsolatok alakuljanak a kormányok, a város, városok, az NGO-k, a vállalatok között nem, a nemzeti tervekben szükség van arra, hogy kialakítsunk olyan helyeket, amikor nem csak beszélünk a klímaváltozásról, hanem arról, hogy hogyan tudjuk majd megoldani a különböző problémákat ezen a területen, hogyan tudunk előre haladni. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen a romániai szélről is beszélt. Hát én ezt nem is tudtam jobban tudja. Az árnyék jelentéstevőkkel kezdjük. Gunnar Hökmárk az első. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon nagyra törő csomagot tett az asztalra. Rendkívül nagyra törő és ambiciózus talán ez egyfajta bók, talán kicsit túlzottan a bizottság vette vállára az egészet. Én kiinduló pontnak tekinteném inkább a bizottság javaslatát. 1988 ben mennék vissza Türmer, Szürmesz úrral szemben, én a svéd parlamentben az első között voltam, aki a széndiokszid kibocsátások plafonjára tett javaslatot beterjesztettük, akkor nem volt nagyon népszerű ez 88-ban, mégis többséget sikerült kialakítanunk. Egy dolgot megtanított ez. Nem lehet elérni csak a célkitűzéssel ezeket a dolgokat, hanem meg kell, be kell azokat a mechanizmusokat, amelyek révén lehet előre haladni. Mi nekünk sikerült az atomenergiát ö, megőrizni, illetve a bioenergia révén új energiaforrásokat kihasználni, a kereslet kínálat és innováció mentén haladva. Nem egy tervezett politikai döntés alapján hoztuk meg a döntéseket, és a lépéseket csak egy keretet teremtettünk a politika részéről. Szerintem itt is így kéne haladni Mind jól tudjuk, hogy el kell érjük a párizsi célokat. Nem Trump úrral kell itt harcolni, és azt is jól tudjuk, hogy véglegesíteni kell az energiauniót. Annak minden olyan pozitív konzekvenciáját is kiaknázva, amelyet magával hoz. Fontos, hogy egyrészt a a kormányzás a kormányzásnál maradjon. Ez a jelentés nem új szakpolitikák létrehozásáról szól, hanem az energiaunió vállalásainak beteljesítéséről. Másodszorban azt is garantálnunk kell, hogy segíthessük az új energiaforrások feltárását, elintását, az európai állampolgárokat új, fenntartható környezetbarát energiahordozókkal és forrásokkal kell látni, olyan energiával ellátva őket, amely megőrzi az európai gazdaság versenyképességét is, hiszen mind a kettőre szükség van, különben nem járunk sikerrel. Egyik a másik rovására nem sikerülhet. Harmadikon gondolat a regionális együttműködésben legyünk körültekintőek, és vegyük figyelembe az tagállamok nézeteit. És végül a strukturális változásokat nyomon kell követni, amelyek a energiahatékonyság jelentésben és más jelentésben, ami döntéseket hoztuk, kísérjük figyelemmel ezek végrehajtását. Mi nem azért vagyunk itt, hogy új politikákat találjunk ki, hanem az Energia Unió által tett vállalások betartása fölött kell, hogy ö, döntsünk, és ezeket kell figyelemmel kísérjük. Köszönöm szépen, Hökmark úr, Diájasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a társelőadóknak is mindazt, amit hallottunk. Azt hiszem, hogy a politikai frakciók véleményét, céljait figyelembe fogja venni a parlament. Ami az Energiaunió irányítását illeti, fontos a jó koordináció a politika területén is, és a párizsi megállapodás által meghatározott célkitűzések megvalósítása. Fontos, hogy minden érintett fél vegyen részt, azonban a dokumentumnak nem túlságosan leíró jellegűnek kell lennie. Fontos a tagállamok számára a rugalmasságot biztosítani, ugyanis a tagállamok kompetensek azzal kapcsolatosan, hogy mi is a helyzet nemzeti szinten, és lehetővé tenni számukra az energia mix kifejlesztését. A tagállamoknak kell kötelezettséget vállalniuk bizonyos területeken, viszont az Európai Bizottságnak megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie. Fontos lenne kollektívan biztosítani azt, hogy együtt gondolkodjunk európai szinten. Például a megújuló energiákat illetően fontos lenne egy benchmark meghatározása, és minden tagállamnak figyelembe kellene ezt venni. Ez sokkal pragmatikusabb, mint egy lineáris megközelítés. Ami a kereskedelmi együttműködést illeti, nem akarok visszatérni Hökmár kollégám által elmondottakra. teljes mértékben egyetértek, azonban maradjunk pragmatikusak, és a tagállamoknak kell tudniuk azt, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük, hagyjuk meg ezt tehát nekünk ne legyen túlságosan a realitásoktól elrugaszkodott megközelítésünk. Így lesz jó az irány. Köszönöm szépen. Réfen asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadóknak, eh, hogy ilyen ambiciózus jelentést készítettek. Eh, nagyon élveztem az ITRA és az MV közötti együttműködést, és Kalasz Szerinóval is nagyon szívesen dolgoztam együtt. Azt gondoljuk, hogy e az ALDE e progresszíven járult hozzá ehhez a jelentéshez. A kollégák tehát egy nagy jelentést készítenek, amely e, támogatja a COP21-es vállalásaink teljesítését, és javítja az európai polgárok egészségét és életkörülményeit. A módosítóink három fontos célt hangsúlyoznak ki, a klíma és energetikai célokat és kötelezettségeket egymáshoz kell kötni. Egy holisztikus változási megközelítést kell alkalmaznunk, és a 2030-as, 2050-es célokat csak így érhetjük el. Úgy gondoljuk, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos céljainknak is ambiciózusnak kell lennünk. Az energiaszegénység az európai polgárok életét megnehezíti, és ez a dosszié egy remek lehetőség arra, hogy erre reflektáljon és lépéseket tegyen ennek a megoldására. Ezen kívül lehetővé teszi az igazságos átállási alap létrehozását. Az energiafogyasztás és energetikai szokások feltérképezése és megváltoztatása célzott készségeket és támogatást kíván majd meg azok részéről, akiknek a munkahelye emiatt megváltozik. A magunkkal kell vinnünk a polgárokat is. Én üdvözlöm az előadók megközelítését, és az ALDE, illetve az EFDD részéről érkezett módosítókat is jónak tartom. Közösen munkálkodunk majd azon, hogy a többi frakció ambícióit is erre a szintre hozzuk fel. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zurinyó úr következik. Zurinyó úr. I, think you needed a... a mikrofonra van szükség. Köszönöm szépen. Ez a rendelet egy nagyon fontos téma. Ahhoz, hogy olyan energetikai politikákat határozzunk meg, a tervezés mellett minden tagállamban kötelező érvényű terveket kell meghatározni, és ennek a folyamatnak a végén egy olyan Európai Unió jön majd létre, amely jobban működik, jobb energetika politikával rendelkezik, és amely elvihet bennünket a Párizsi megállapodás céljainak a teljesítéséhez. A két előadó nagyon jó munkát végzett, kiváló munkaalapot nyújt. És amit már eddig is elértünk az árnyék előadói üléseken, az mutatja azt, hogy el tudunk jutni a megállapodásig, méghozzá egy olyan megállapodásig, amely eléggé erőteljes lesz. Mind a két szakbizottság meg tud állapodni egy olyan eredményben, ami jelentős támogatásra számíthat majd a plenárison is. És nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a klímaügyet és az energetikát egy ilyen típusú jelentésben kapcsoljuk össze, és itt valójában a fenntarthatóságról beszélünk, az energetikai egyenlőtlenségek ellen küzdünk itt valójában. Itt beszélünk kutatási projektekről, munkahelyteremtésről, beruházásokról. És ezen okokból úgy gondoljuk, hogy ki kell terjeszteni ezeket a jelentéseket. A két parlamenti szakbizottság munkáját ki kell szélesíteni annak érdekében, hogy megkapjuk a szükséges támogatást, és az intézményünk egy elég erőteljes célt tudjon kitűzni maga elé. És létfontosságú az is, hogy következetes legyen a végeredmény, összhangban legyen a Párizsi Egyezmény tartalmával, illetve az egész Európai Unió megegyezését tükrözze. Ebben a munkában képesek vagyunk sikere vinni ezt a jelentést. És a szocialisták, demokraták, mi nyitottak vagyunk és rugalmasak vagyunk minden frakció számára, és úgy gondoljuk, hogy el tudjuk érni az eladókkal közösen ezt a célt. Köszönöm szépen! Ez nagyszerű, köszönjük! Toszanovszki úr következik. Köszönöm szépen. Cseh nyelven fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni az előadóknak azt a remek munkát, amelyet elvégeztek, és azokért a javaslatokért, amelyeket már benyújtottak. Természetesen ezek a javaslatok távolról sem egyszerűek, ezeket még meg kell vitatni. És szeretném hangsúlyozni azt, amit már Claude is elmondott, fontos az, hogy a gazdasági paraméterek is bekerüljenek ebbe a jelentésbe. Mert nem mutathatunk be ötleteket anélkül, hogy gazdaságilag is igazolni tudnánk ezeket. Tudnunk kell, hogy ezeknek az ötleteknek milyen hatásuk lesz az egyes tagállamok gazdaságára. És szeretnék csatlakozni Gunnar Hockmarkhoz és más kollégákhoz abban, hogy szerintem is nagyon fontos az egyes tagállamok számára az, hogy ez a jelentés motiválja őket. Ez nem lehet pusztán egy administratív teher, amit ki kell pipálni azzal, hogy táblázatokat töltenek ki. A tagállamokat valóban motiválni kell arra, hogy ezt a jövőjük egyik eszközének lássák. És szeretnék egyetérteni még azzal is, amit a kollégám az imént elmondott. A tagállamok számára fontos, hogy rugalmasan hozhassanak döntéseket, és legyen bizonyos mozgásterük ugyanis természetesen minden tagállamban mások a feltételek, például van, ahol nagyon jók a szél feltételek, de vannak olyan országok is, amelyek Európa belsejében találhatóak, és ott teljesen más a helyzet. Lehet itt beszélni a regionális együttműködésről, de anélkül, hogy mi rendeleteket alkotnánk, már működik ez az együttműködés mert eh, az energetikai helyzet eh, gyorsan változik, és eh, az átviteli rendszerek, az energiatősde egyes tagállamok között már most is működik. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne indítsunk túl sok adminisztratív ellenőrző mechanizmust, ami pusztán még több terhet róna a tagállamokra. Inkább arra van szükség, hogy a kutatást ösztönözzük, és motiváljuk a polgárokat. Ugyanis a polgároknak tudniuk kell, hogy észszerű dolog olcsóbb energiát használni, nem egy hatóságnak kell megmondania nekik, hogy milyen energiát használjanak. És a másfél százalékos változást el kell ugyan érni, de ezt nem lehet előírni az embereknek, ezt a célt el kell érni, de a technológia világában eh, nem előírással működnek ezek a dolgok. Ha 4,5%-ról eh, beszélnénk, akkor eh, talán más lenne a helyzet. Nagyon remélem, hogy a, egy észszerű megoldást tudunk majd elérni. Thank you. Thank you, Madam Chair. Adina... Köszönöm szépen, Adina Johanna. Köszönöm, és köszönöm, hogy levezényelt az ülés első részét. 1500 módosító futott be, hát nagyon aktívak a szakbizottságok tagjai, nagyszerű munka ez. Nagy munka a jelentéstevők előtt. Vagy 50 kompromisszumos módosító lesz ebből, vagy még több. Úgyhogy mind van, minden előttünk. Következő hozzászólók a árnyék eladók listán, de egyes árnyék eladók most a plenárisan vannak, úgyhogy később fognak befutni. Úgyhogy nem a szokásos sorrendben Itt van velünk az EFDD képviselőként, az ITRE szakbizottság soraiból Tamburánok képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Az energiai unió irányítása, ez egy hatalmas, nagy célkitűzés, ez egy nagy projekt, amelyet még 28 ország döntött el. Valószínűleg a klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás. Látjuk azt, hogy a hurikánok mit okoztak először Texasban, aztán Floridában, és Például vannak kisebb hurikánok is. Bangladesben, Sierra leone van, amiről nem is igazán tudunk sokszor, aztán Toszkánában, Láció tartományban hatalmas árvizek vannak, voltak, az én házamat is elérte az árvíz a kisgyerekemnek készítettük elő, mert most fog megszületni a szabályát, és még mielőtt megszületett volna, hát már beáztunk az energia hatékonyság szempontjából, tehát az irányítás az egyik legfontosabb dolog. Persze ennek a hatékonyságnak tiszteletben kell tartani a párizsi megállapodást, mert nem lehet meghátrálni nem lehet hátra menni. Itt a Párizsi megállapodással kapcsolatosan sokan elmondták, hogy milyen fontos feladataink vannak. Ugye beszélhetünk a arról, hogy mennyire kevés az ambíció is ebben a vonatkozásban, hogy sokkal ambiciózusabb célokra van szükség, 40% megíró energia, 40% etekia, energiahatékonyság, 45% megújuló energia. Tehát egyesek azt mondhatják, hogy túlságosan is ambiciózusak vagyunk, de itt egy történelmi korszakot élünk át. Fontos éppen ezért, hogy a megfelelő kívásoknak megfeleljünk. Itt a civilizációnk van, civilizációnk a tét. Több területet tesznek tönkre. Sok esetben a vállalatok nem tudnak dolgozni a mezőgazdasági vállalatoknak a területei is tönkre mennek. Mit fogunk a jövőben enni? Mi lesz a jövőben? Mi lesz a piacainkkal? Az emberi fajnak az egyik nagy kihívása a klímaváltozás. Természetesen támogatjuk az előadók ambícióját, a polgárokat be kell vonni ebbe a folyamatba, az energiaunió irányításába. Az energiát eh, nem lehet csak a piaci alapon meghatározni. A gazdaságot, a politikát egy teljes kontinensen nem lehet csak a piacnak kitenni. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, kedves kollégám, köszönöm a megjegyzéseit. A következő árnyékjelentést ebből az NF részéről. egy Dahnánó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon dicséretes az, hogy mindenképpen szeretnénk meg ö, felelni ezeknek a kívásoknak, az energia uniónak, az energiatartalékoknak, azonban sok esetben az unió kötelező érvényű szabályokat határoz meg a tagállamok számára az Azonban a tagállamoknak a saját maguknak kell kidolgozniuk az energiafejlesztésüket. Tehát az Unió nem teheti kötelezővé az energia unió irányítása terén különböző dolgokat a tagállamok számára a nincs mellesleg semmiféle rekonverziós terve az uniónak hosszú távra az energia területén nagyon sok mindent nem tudtunk megvalósítani. Ott van a Nabucco, azt is látjuk, hogy ez milyen, mennyire nem működött. Az Európai Unió számára az Energia Unió biztosítása nem megfelelő módon meghatározott a különböző tagállami hatásköröket kellene figyelembe venni az uniónak, mert a szerződésben ez, ez benne van. Köszönöm, asszonyom. A következő kollégák talán később fognak megérkezni, mert még a penális ülésen vannak, most akkor mások következnek. François azt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent elmondtak már, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a dokumentum egy központi, centrális dokumentum az Energiaunió irányításával kapcsolatosan. Vannak más szövegek is, természetesen más dokumentumok is, azonban ez a központi dokumentum. Azonban ennek a dokumentumnak mindenképpen egy általános keretben kell maradnia. Nagyon sok mindent a tagállamoknak kell meghatározniuk. Itt én már évek óta itt dolgozom a parlamentban, és azt látom, hogy ha nagyon ö, ö, olyan, olyan irányelveket dolgoz ki a bizottság, amelyek nem rugalmasak, a tagállamok számára ö, nem megfelelők. A párizsi megállapodás is kimondja azt, hogy rugalmasnak kell lenni, és a tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy milyen irányt fognak, milyen irányban fognak elindulni a különböző technológiákat is figyelembe kell venni, és a tagállamoknak majd ki kell választaniuk saját hatáskörben a különböző irányvonalakat. Az energetikai problémák ugyanis nem ugyanazok minden tagállamban, tehát hagyjuk meg a szabadságot a tagállamok számára, hogy az energiamixukat kidolgozzák, kiválasszák. Elemezni kell a nemzeti intézkedések konsekvenciáit, következtetéseit is, például a CO2 területén. Fontos az, hogy a beruházók is jól lássák a különböző lehetőségeket. A Párizsi megállapodásban tehát benne van a rugalmasság, és hagyjuk meg a tagállamoknak, hogy a jó döntéseket hozzák meg ők. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Pilertékeztő verasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is próbálok röviden hozzászólni, mert már nagyon sok minden elhangzott. Vannak olyan kérdések, mint például a rugalmasság, ami újra és újra felmerül, mert nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ezt általános keretként fenn kell tartani. Ami pedig például a negyedik cikket illeti, abból kiindulva, hogy az üvegházhatású gázok csökkentése a célunk, az a lényeg, hogy hatékonyak legyünk, és ehhez arra is szükség van, hogy minden tagállam megfelelő rugalmassággal rendelkezzen, és arra tudjon koncentrálni, ahol a legtöbb potenciál rejlik az adott országban. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy vannak nemzeti megújuló energiaforrásbeli útvonalak, amelyek függenek az ottani technológiától is. Az egységes energiapiacsal kapcsolatban az az igazság, hogy a 28 tagállamból 12-en még a 10%-át sem tudják az energiának innen beszerezni. És ami az energiapiacot illeti, ez jelenleg csak egy szép álom, nem pedig valóság. Ezért van néhány olyan módosító, én is benyújtottam ilyeneket, de mások is, amelyik erről szól. Először is az úgynevezett közérdekű projekteket az elektromosság területén, az összekapcsolódásban ki kell használni. Másrésztről figyelembe kell venni, hogy az egyes tagállamok hogyan fogják elérni a célokat, és hogy a bizottság építse be ezeket a kritériumokat a maga értékelésébe is. És azokban az országokban, ahol nincsen jelentős elektronikai kapcsolódás, azok más módon teljesítsék a megújuló energiára vonatkozó célokat. Köszönöm szépen. Köszönjük. Jávor úr, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Sok minden csatlakozom, amit már kollégáim elmondtak az eszmecsere során, ám most két hozzászólás megjegyzésre szorítkoznék. Egyrészt emlékeztetném önöket a múlt csütörtöki ered, szavazás eredményére egy kulcsfontossági envi téma volt, az energiahatékonysági irányelv témája, az ENVI szakbizottság de nagyon nagyra törő véleményt fogadott el és támogatott az energiatékonyság irányelv témájában, és a 2030-as EU célt 40%-os kötelező célként határozta meg. Üdvözlöm ennek a nagyra ennek a szavazásnak az eredményét, ám ezek az ambíciók csak akkor lesznek valósággá, hogyha igazán komoly irányítási rendszer jön létre, amely támogatja ezen célok elérését azon tiszta energiacsomagban, amely ezt tartalmazza. Fontos tehát, hogy egy jó kormányzási irányítási rendszer működjön, amely valósággá változtatja a szavazások eredménye. Például az energiahatékonyság irányelvben, de ugyanez igaz a megújuló energiaforrások témáira és más tiszta energiaforrásokra. Aztán a második témám egy dedikált cselekvésre szólítok fel a alacsony jövedelmű energiaszegény háztartások érdekében. A 19-es és 29-es cikkben nagyon fontos pontok vannak, annak azt a szolgálandó, hogy olyan rendszer jön létre, amely a legsérülékenyebb háztartásokat támogatja Európában, hogy kilábaljanak az energiaszegénységből. Kérem, hogy a 19-es és 29-es cikket formáljuk erőteljesé, fogalmazzuk erősé, hiszen majdnem 100 millió európai állampolgár él energiaszegénységben. Ez nem csak energiahatékonysági kérdés, nem csak a megújuló energiaforrások adnak rá választ, hanem a kormányzás irányítási téma is ide esik, az is segítheti ezen célok megvalósulását. Köszönöm szépen! Most pedig a következő hozzászóló, Korvi Mike úr. Köszönöm szépen, Árak úr! Meghallgatva a tisztelt képviselőket a zöldek részéről, akik a globális felmelegedéssel küzdenek, látjuk, hogyan hazudoznak, hogyan, hogyan ö, hamisítják meg az eredményeket, hogy a saját ö, igazságukat vigyék előre. Inkább pszichiátriai eset ez, mint sem szakpolitikai kérdés. Az Európai Uniót olyan emberek vezetik, akiknek világos politikai célja van, amely több éve kisütöttek már, a nulla növekedésre törekednek ezek az emberek. Minden cselekvés tehát itt azt szolgálja, hogy a nulla százalékos gazdasági növekedés ármányos célját elérjék ezzel. Mind, minden ilyen hamis eredmény ezt a célt igyekszik eltakarni, illetve szolgálni. Köszönöm szépen a meglátásait. Most pedig Konyesne asszonyt kérném, aki árnyék előadó a GUE részéről, hogy árnyék előadóként szólaljon fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késtem. Nagyon fontos ülés volt, a vita volt a plenárisom amely kicsit kapcsolódik a mi témánkhoz. Elnézést még egyszer, hogy később jöttem. Júniusi ülésünkön meg állapotunk abban, hogy az Energiunióról szóló jelentést széles körben megvitatjuk. Remélem, hogy a novemberi szavazás előtt valóban lesz alkalmunk erre a széles körű vitára. A csomag és maga a címe is ugye arról szól, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni ezeket a témákat, a döntéseket, a költséghatákonysági intézkedéseket is beleértve. Tehát az, ami nem, azok az elemek, amelyek kell nem értek egyet, ezekre rámadatok. Az egyes szakpolitikák átfedésére is figyelnünk kell. Az EU IDS-ről, ITS-ről gyakran beszélünk, ám hát a módosítókban nem sokan szólnak erről, csak Piper és Virkunen terjesztetek be ilyen módosítókat. A párhuzamokkal, átfedésekkel foglalkoznunk kell, meg kell határoznunk a világos felelősséget, hatásköröket az ITS e uh, meg számát illetően, és az Európai Bizottságnak is megvan a maga hatásköre és felelőssége. A vita, vit arról kell szóljon, hogyan lehet a szakpolitikákat jobban végrehajtani, csak nagyon, az 1500 módosítóból csak nagyon kevés a nagyra és ambiciózus, holott a, a tanácsot is tájékoztatnunk kell a vita fontosságáról és menetéről. Most indul csak ez a vita. Arra törekedtünk, hogy mielőbb megállapodásra jussunk. A mi frakciónk nem nagy lelkesedés olvast annak idején Piper úr jelentését. Azok, akik is megszavazták, kell, hogy lássák, hogy az ETS-ek árának csökkenéséhez vezetnek majd az abban foglaltak, és ez csökkenti majd a rendszer hatékonyságát és a javasolt CO2 csökkentési célok ellen hatnának ezek a kihatások, még több a, a dekarbonizáció így nem lesz hatékony, és minden európai megszenvedi majd ezt. Harmonizálni kell a tagállamok között szakpolitikákat, és meg kell próbálnunk az egyes intézkedéseket is harmonizálni, hogy az egységes cél a szénmentes gazdaság létrejötte elérhető Az egyes célok volumenét is harmonizálni kell, és tiszteletben kell tartsuk a megállapodott célokat. Kolik Peter Líze. Köszönjük szépen, Peter Líze következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék kimenteni magamat. Később jöttem, épp azért, mert az ETS e és a légközlekedés vitája folyt a plenárison. Szerintem mind a két téma, tehát a plenárison folyó vita és a mi vitánk összefügg, hiszen a párizsi klímacélok végrehajtásával függenek össze, és sajnos az utóbbi téma az elmúlt napokban szomorú aktualitást nyert. Nem feltétlenül uh, magyarázza a klímaváltozás a mostani Dél-Ázsiában vagy a karibi tengertérségében történt katasztrófákat, de ezek intenzitása nyilvánvalóan azért összefügg a klímaváltozással. Nagyon fontos ez, ezt látnunk, mert a jelentés arra törekszik, hogy a szénmentesítés, a szénmentes gazdaság létrejöjjön, és az áram, az elektromos áramtermelésben és más ágazatokban is a frakcióm nagyon fontosnak tartja, hogy technológia semlegesen tör, ér, érjük ezeket a céleket, nyitva hagyva a technológiák lehetőségeit. A bizottság javaslatát ennek fényében kell pontosítani, és 2015-ig szeretnék szénmentesíteni az elektromos áramtermelést, de technológia semleges módon. A többi ágazatban kicsit nehezebb lesz a dolog. Ugye, a 80 és 95 százalék az EU-ban elég széles skálán mozognak a megcélt eredmények. A kormányzás tekintetében a megülő energiaforrások terén hosszan lehet vitatkozni arról, amiről Jávor is beszélt, hogy az energiahatékonyság 40%-os célja megvalósuljon. A néppárt ez ellen szavazott múlt héten. A 40% mellett lehet persze érvelni, de szerintem irreális a cél, ezért kell más kompromisszumokra koncentrálni, mert a megőrülő energiaforrások tekintetében nem, mindig a, nem lehet a, mindig a tagállami kötelező értékeket megkötni. Arra azzal kell foglalkozni, hogy kötelező tagállami célok nélkül is hogyan lehet elérni az európai célokat. A néppárt benchmarkokat javasolt, örülnék, hogyha sikerül ezeket keresztül vinni, különben hiába vitatkozunk, ha nem tudjuk végrehajtani ezeket. Thank you very much. Köszönjük szépen a megjegyzéseket, kedves kolléga. Most az Európai Bizottság képviselőit kérjük meg. Richards asszonyt. Ő az Energiaügyi Főigazgatóságban igazgató. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek, és meghallgathatom a hozzászólásaikat. Ez nagyon érdekes számomra, és nagyra értékelem azt az ambíciót, amelyel a parlament viszonyul ehhez a javaslathoz és mi ezt nagyon pozitívan értékeljük. Másrésztről úgy gondoljuk, hogy az a célkitűzés, ami ide kapcsolódik, az ágazati jogszabályban kellene, hogy maradjon. Az egész csomag következetessége és koherenciája nagyon fontos számunkra. Úgy emlékszem, hogy a legutóbbi találkozásunkkor a két szakbizottság felhívta a figyelmünket annak a fontosságára, hogy ezt egy csomagként kell tekinteni, tehát az összes vonatkozó javaslatot együtt kell kezelni. A másik dolog, amit szerettem volna megemlíteni, az volt, hogy ez az egész csomag teljes mértékben összhangban van az energiaügyi átállással, a klímaváltozással, de lehetőséget a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás növekedésére is. Tehát ez, ez nem egy növekedésmentes politika. Általánosságban szeretném még megemlíteni azt, hogy abban reménykedtünk, hogy nagyon gyorsan előre tudjuk mozdítani ezt az ügyet, és üzenetet küldeni a világ többi részének is arról, hogy mi komolyan vesszük a párizsi vállalásainkat, és hogy képesek vagyunk a lehető leggyorsabban előrelépni. Másrésztről természetesen tiszteletben tartjuk az önök hozzászólásait és véleményét. Szeretnék reagálni néhány konkrétabb aspektusra is. Ez egy olyan terület, ahol az irányításról szóló rendelet tiszteletben fogja tartani az Unió célkitűzéseinek előréseit, és különösen a 2013-as energiaügyi és klímaügyi célokat. Szeretnénk a többi előadóval minél hamarabb megállapodni a tiszta energiacsomag kapcsán. Már tartottunk velük ezzel kapcsolatban egyeztetéseket. És ismét felismertük azt, hogy a nemzeti tervek használata nagyon fontos. Önök ezeket kötelező érvényűvé tennék. Ez érdekes és igen ambiciózus, ezt önöknek kell eldönteniük. A nemzeti tervezetek beadásának határideje szintén nagyon érdekes. Ez korai beruházási jeleket küldene. Ezeket önök is említették, tehát a piacoknak és a beruházóknak szóló üzenetekről beszélünk, és ez a párizsi megállapodással kapcsolatos párbeszédek sorába is beleillik. Reménykedünk abban, hogy az Európai Parlament ismét kulcs szerepet tölt majd be az ambíciót teljesítésében. Nagyon nagyra értékeljük a regionális együttműködés támogatását az önök részéről, ez számunkra is különösen fontos. Az egyetlen megjegyzés, amit tennék ezzel kapcsolatban, az, hogy óvatosan kell behatárolni azokat a konkrét régiókat, amelyeket itt meghatározunk. Tudjuk azt, hogy az ágazat az elmúlt 10-15 évben drámaian megváltozott. Az elektromosság tekintetében lehet, hogy egy régió létezik, a gáz szempontjából pedig máshogy állnak össze a régiók. Tehát minden esetre külön felosztást kell találnunk. Nem szabad erőltetni, hogy ugyanazokat a határokat húzzuk meg minden esetben. Az összekapcsolódás a tagállamok között valódi egységes energiapiacot teremt majd, és javítani fogja a kereskedelmet az unión kívüli országokkal. Néhány nagyon érdekes és ígéretes módosítót nyújtottak be önök, és várjuk az ezzel kapcsolatos további egyeztetéseket. Természetesen észben kell tartanunk, hogy a tanácsban is zajlanak e közben a viták. Talán önök is említették, és természetesen mi is nagyon fontosnak tartjuk az energiaszegénységet, és azt, hogy ezt a problémát a jövőben kezeljük. Ha nem bánják, akkor néhány percet még beszélnék, mert a klímaügyi főigazgatóságtól a kolléga már elment, de itt hagyta nekem a jegyzeteit. Tehát ha most megtennék, hogy leállítják az órát, akkor folytatnám az ő hozzászólásaival. Nagyon sok jegyzete van, de néhány ügyre nem tértek ki részletesen. Különösen szerettem volna ismét kihangsúlyozni, azt az aspektust, ami az unió hosszú távú stratégiája. A 2050-es célokról beszélek, amelyeket önök is említenek némelyik módosítóban. És még nagyra értékeljük ezzel kapcsolatban az ambíciókat. Úgy gondoljuk, túl korai az irányítás kapcsán erről beszélnünk. Az egyes szakpolitikák összekapcsolása a kóta kereskedelmi rendszer és az energiahatékosság területén. Feljegyeztük, hogy itt önöknek aggájaik vannak, és ezt részben mi is osztjuk, de úgy gondoljuk, hogy a piacstabilitási rendszer, amit már 2019-ben elindítunk, nagy részben meg fogja változtatni a, az elosztás módszerét. A határidők biztosítják azt, hogy a tagállamok ne kapjanak újabb adminisztratív terheket. Természetesen ez is a nemzeti tervek része. Néhány határidőt kis és szigorúbbá tettünk, mint az az MMR esetében volt, de ennek az volt a célja, hogy karcsosítani tudjuk a rendszert, és hogy a tagállamok közösen tudjanak reagálni és együttműködni ebben a kontextusban kollégám még írt eh, néhány megjegyzést eh, a MIFI stratégiával kapcsolatban, illetve az ISR és a földfelhasználás is előkerült, de ezzel kapcsolatban nem hallottam hozzászólást, eh, ezért írásban fogom ezeket benyújtani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük a megjegyzéseket. És most van itt az ideje, hogy az előadóink is hozzászóljanak. Claude Turmes következik, mert Michel Rivasin nincs itt velünk, tehát Claude parancsolj. Uh, thank you very much, so I will... Köszönöm szépen. Megpróbálom, megpróbálok válaszolni néhány kérdésre, nem mindenkire. Gunnar Höckmarknak igaza van, amikor azt mondja, hogy a piacoknak fontos szerepet kell játszaniuk egy olyan világban, ahol több százezer megújuló, megújuló lehetőség van. Nincsenek, mindig a piaci ár határozza meg a lehetőségeket, ami a politikát illeti, a zöld piac határozza meg az új lehetőségeket bizonyos célokat kell meghatározni. Az ITS piac egy teljesen mű piac. A, csak úgy, mint a zöld, svéd zöld tanúsítványpiac. Azt hiszem, hogy mindezt figyelembe kell venni, és új célokra van szükség. Nem szabad az infrastruktúrákat sem aláértékelni, alulértékelni. A, a, az IPSZE is érintve van ezen a területen, Természetesen a turbinák esetében is figyelembe kell venni Hollandiát, Dániát, megvannak a kábelek, kockázatok is vannak, aztán alacsony árakon határoznak meg bizonyos dolgokat. Régebben kommunista országokban is ez volt a helyzet. Most víziókra van szükség, elképzelésre van szükség, piacok területén is a jövőre vonatkoztatva. Dölei asszony nagyon is jól mondta, hogy van egy fontos pont, az összehasonlítás lehetősége a különböző nemzeti tervek között. Ugye ön azt mondta, hogy Fontos az, hogy könnyen lehessen ellenőrizni a különböző terveket. De hogyan lehet valamit ellenőrizni, hogyha egy ország mondjuk egy 150 oldalas jelentést küld, egy másik egy fél oldalas jelentést. Én eh, az Idrivel és más intézetekkel együtt működtem. Miről is van szó? Az összehasonlít összehasonlíthatósága, komparabilitásról van szó, és ez egy nagyon fontos terület, és ezért mindenképpen együtt kell fellépni. Ami a megújuló energiákat illeti, és a minimum célokat, sajnálom, de talán össze kellene foglalni mindazt, amit a tanácsban hallunk a tagállamok támogatják azt, hogy minimum célkitűzések legyenek, beruházások terén is. Hát a tagállamok indikatíve megadják azt, hogy mm, hogyan is járnak el, de hogyha valamely tagállam nem lép rá ugyanerre a nyomvonalra, akkor nem fog a dolog működni. Teresa Griffin nagy harcos az inkluzió terén, és ez, ebben igaza van. Lesznek olyan gazdasági ágazatok, amelyek vesztesek lesznek. Meg most már nem kell azt mondani a, az iparágaknak, hogy a szénnek jövője van. A szénnek már nincs jövője. De ami fontos az, hogy azok, akik a szénbányászatban dolgoznak, ne legyenek vesztesek. Meg kell arról bizonyosodni, hogy az Európai Bizottság a következő Energiaunióról szóló dokumentumában ne csak a pénzzel jöjjön elő, hanem új ötletekkel. Arról van szó, hogy teljes szénbányászati területeket kell átalakítani. E- egészen régiókat kell átalakítani, és vannak olyan régiók, amelyek nem jó politikát folytattak, vannak, amelyek jobbat, vannak, akik hozzáfértek pénzforrásokhoz. Tudom, hogy Éla úrral már volt szó erről, volt arról szó, hogy egy konszenzust alakítsunk ki. Aztán az energiaszegénység kapcsolódik a pénzforrásokhoz való hozzáféréshez. Hogyha van pénz, akkor például az egy épületben a szigetelést el lehet végezni. Igen, Szurinyó úr, igen, mindez Párizsról szól nevezetesen, hogy Európa hogyan is fogja a párizsi megállapodást megvalósítani. Ugye itt öt éves ciklusokról van szó, és az európai politikát öt éves ciklusokhoz igazítsuk. Mindez a beruházási biztonságot is fejleszti. Tuzanovszki úr, önnek igaza van, itt a gazdasági hatékonyságról is beszélni kell. Mi is a probléma Kelet-Európában jelenleg? Ön rámutatott két problémára. A szélturbinák Rom- Romániában ö, nagyon sokba kerülnek, de Németországban például 3%-ot kell csak az általános költségeknek megfizetnie az adott vállalatnak, vállalkozónak. Mindenképpen megoldásokra van szükség, és az új megközelítés is fontos, hogy segíthessük Romániában, Görögországban, Lengyelországban a vállalatokat. Aztán ott van a Cseh Köztársaság, ott van Szlovákia, Luxemburg. Én azt javaslom, nem itt most, hanem a megülő energiáról szóló irányelvben, hogy nagyobb hozzáférés biztosítsanak Németországban a 500 megawattos szélről beszélünk, 60% Dán- Dániára, talán 10% lehet Luxemburgra, 10% Szlovákiának, 10%-a Cseh köztársaságnak. Aztán van a napenergia Görögországban. Legyenek a tagállamok szolidárisak. Politikai szintű párbeszédre van szükség, ezért javaslom a tagállamok közötti partnerséget, az energiaunió, a 28-ról szól, a bizalomról, a balti tengerről, Kelet-Európáról. Én azt szeretném, Pilár asszony, kéri az elnök, hogy fejezze be az előadó. Nagyon örülünk, nagyon sok időnk volt, mondja az elnök. Remélem, hogy a jövőben egy egy perces előadások is lesznek, de viszont én vagyok az előadó, tehát Spanyolország, Portugália, Olaszország végül is bekerültek a klubunkba, Franciaországra vonatkozóan, Spanyolországra, Portugáliára, külön Olaszországra, Németország, Ausztria, Benelux nak javaslom tehát, hogy együtt működjünk, tehát akkor itt le is állnék. Köszönöm kollégák a türelmüket, hogy meghallgattak. Claude, mondja az elnök, elnézést kérek, hogy megállítottanak, de még 13 percünk maradt mindössze. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ez egy nagyon fontos téma. Önök is nagyon jól tudják, hogy a a tiszta energia csomag koordinációja abszolút szükséges, de elsősorban az ITRE bizottsághoz tartozik ez a téma, de nagyon jól együttműködünk ebben a témában. 1500 módosító született, kompromisszumos módosítók, mindez itt van előttünk. Köszönöm szépen az együttműködést. Ugye Claude az előadása után mindig eltűnik azonnal. Az NV bizottságban nincs egy ilyen tag, biztos vagyok ebben. Tehát mindez nagyon nehéz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen minden szavát. Igen, ha, hall, hallottam minden szavát elnök. Szeretnék eh, fontos dolgot még hozzátenni. Ez az utolsó üzenetem. November 28-án lesz a szavazás erről a dossziéről. 5 órakor délután, tehát 17 órakor, november 28-án ebben az évben abszolút szükséges, hogy mindenki vegyen részt, és az ITRE bizottságban délelőtt is lesz más szavazás, de az ENVI-ben és az Envi ITRE közösen 17 órakor szavazás lesz. Valean asszony, nem akarom túl bonyolítani a témát, jobb, hogy tiszta fejjel készüljünk fel. Jó javaslatot kaptunk a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, köszönjük meg ennek alapján jó konstruktív módon tudunk tovább dolgozni. Köszönöm mindenkinek, kellemes estét, köszönöm Buzek elnök úr.